most alelnök, elnök vagyok, de nem túl sokáig, mert Malcolm egyébként itt van, és körülbelül negyed ötkor meg is érkezik majd. Akkor kezdjük is meg a munkát, és remélem, hogy azért még néhány kolléga megérkezik. Először is fogadjuk el a napirendet, a napirend már kiosztásra került. Szeretném megkérdezni, hogy van-e megjegyzés, ellenvetés, illetve kiegészítés. Kedves kollégák, van tehát valami megjegyzés? Nincs. Rendben van. Akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Ami az elnök közleményeit illeti, volna egy kommunikáció. Gondolom, hogy a régiek emlékeznek, de lehet, hogy az újak nem, hogy a belső piaci szakbizottság megszervezett egy műhelyet, ez a régebbi elnök Arlen McCarthy kezdeményezése volt a tűzbiztonsággal kapcsolatban a szállodákban. Ez még az előző mandátum alatt volt, és akkor merült fel először ez a probléma, és utána nagyon sokszor beszéltünk a tűzbiztonságról, de jelentés nem született akkor erről. Úgyhogy Malcolm Harvard a belső piaci bizottság vezetője, mindenkit szeretne meghívni az Európai Tűz Akadémia kerekasztal beszélgetésére. Ez holnap lesz 12 óra 45-től 14 óráig az egyik szalonunkban, itt a parlamentben. Tehát közvetlenül az IMKO szakbizottsági ülés után oda lehet menni 12.45-kor erre a kerekasztal beszélgetésre. Ez ebéd is lesz egyébként. Az elnökünk mindenkit szeretettel vár, tehát tűzbiztonság témakörében. Fel kell iratkozni? Kérdezem a titkártól igen, azt mondja a titkárság, hogy jobb lenne, hogyha az érdeklődők küldenének egy e-mailt, akkor egy kicsit jobban tudjuk megszervezni az asztalokat, hiszen ebéd is lesz, úgyhogy az éttermi kollégák kérték, hogy jelezzük a létszámot. Ez volt az elnök közleménye. Most pedig az előző ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása következik. A február 8-i ülés jegyzőkönyvét kell elfogadni. Ellenvetés? Nincs ellenvetés, nincs megjegyzés. Rendben van, akkor elfogadottnak tekintem az ülés jegyzőkönyvét. Akkor most nézzük az érdemi munkát. Nagyon fontos témában kell vitát folytatnunk, az elkereskedelem belső piacának kialakítása. Tudom, hogy Pablo Arias Echeverria elkötelezett híve az elektronikus kereskedelemnek, úgyhogy megadom neki az időt, mutassa be a jelentését annyi időben, amennyire szeretné. Utána az árnyék jelentéstevők kapnak szó, szót, Correa de Campus, Emily Türnem, és a goe nem is tudom, hogy ki volt az árnyék jelentéstevő. Jan úr, McCurkin, Matteo Salvini, Matteo Salvini. Tehát akkor ők lesznek majd a hozzászólók, és megadom a szót Páblónak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Azzal kezdeném, hogy szeretnék köszönetet mondani, hogy most második alkalommal is megkaptam a lehetőséget arra, hogy beszéljek erről a nagyon fontos jelentésről, melynek az elkészítésén dolgozom. Mint ahogy az elnök asszony is elmondta, nagyon fontos témáról van szó, és engem, mint előadót, már több hónappal ezelőtt kineveztek előadónak, és az elkereskedelmen belül egyébként különösen a határokon átnyúló tranzakciókat próbáltam megvizsgálni, és megpróbáltam megnézni, hogy milyen problémák léphetnek fel ezen a területen az e-vállalatok képviselőivel, a fogyasztóvá, fogyasztóvédelmi szervezetekkel is felvettem a kapcsolatot, és mindenkinek köszönöm szépen azokat a javaslatokat, amiket eljuttattak hozzá. Ez alatt a konzultációs folyamat alatt azt kellett megállapítanom, hogy rengeteg akadály van, rengeteg probléma van, és hogy az e-kereskedelem egyelőre számos akadályba ütközik, és nem tudjuk kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket, potenciált. Úgyhogy rengeteg mindent kell megváltoztatnunk még, hogyha a 2020-as európai stratégiát szeretnénk megvalósítani, és hogyha szeretnénk teljes mértékben kihasználni az elkereskedelemben rejlő lehetőségeket. Rendkívül fontos, hogy létrejöjjön egy valódi digitális belső piac itt Európában, ami hatékonyan működik. Ehhez azonban számos akadályt fel kell számolnunk, mint ahogy az imént már mondtam. Csak akkor tudjuk ezeket az akadályokat megszüntetni, hogyha az elkereskedelmet abszolút prioritásnak tekintjük. Ehhez pedig az kell, hogy meglegyen a megfelelő politikai akarat a célok eléréséhez. Hogyha nincs meg a politikai akarat, akkor semmire sem jutunk. Az Európai Uniónak elkötelezetten és energik, energet, energikusan kell fellépnie ebben a témában, hát mindenképp szeretnénk vezető szerepet játszani. Még egyszer engedjék meg, hogy hangsúlyozzam a politikai akarat szükségességét, különben soha nem válik valósággá az elkereskedelem itt Európában. A jelentésemben tehát megpróbáltam először is feltárni az akadályokat. Én magam abszolút mértékben elkötelezettje vagyok az elkereskedelemnek, ugyanis úgy gondolom, hogy a protekcionizmus és a gazdasági nacionalizmus helyett azokat a kereskedelmi formákat kell előnyben részesíteni, amik tényleg európaiak, közösségiek, és az elkereskedelem pontosan ilyen lehetőség. A problémák és akadályok feltárása után a jelentésében rátérek a megfelelő megoldási javaslatokra is. Számos kezdeményezés elindult már ezen célok elérésére, többek között néhány héttel ezelőtt bemutatásra került itt a szakbizottságban Monti volt biztos úr jelentése a belső piaci stratégiákról. Az online belső piac az ő véleménye szerint is rendkívül fontos, hiszen Európát valahogyan egy e-gazdasággá és a belső piacot egy online e-belső piacá kell átalakítanunk. A bizottságnak is megvan a megfelelő szakértője, Krósz asszony, aki az e-kereskedelemért felelős, és holnap egyébként sor kerül majd egy találkozóra is a biztos asszonynal hogyha a határokon átnyúló ügyleteket és kereskedelmet szeretnénk elősegíteni, annak tényleg a legjobb útja az elkereskedelem, és ennek mindenképpen prioritásként kell jelentkeznie. A belső piac kiteljesedéséhez mindenképpen szükségünk van az online lehetőségekre. Hogyha szeretnénk megvalósítani az e-kereskedelmet, az, első az e-belső piacot, akkor olyan megoldásokra van szükségünk, amelyben mind a vállalkozások, mind pedig a fogyasztók maximálisan hozzáférhetnek a jó minőségű termékekhez és szolgáltatásokhoz, méghozzá hozzáférhető áron. Tehát tulajdonképpen itt olyan megoldásokról van szó, amelyek mind a vállalkozásoknak, mind a fogyasztóknak rendkívül fontosak. Mint említettem, megpróbáltam feltárni az akadályokat, és megpróbáltam megvizsgálni azt is, hogy hogyan tudnánk megvédeni a kis és középvállalkozásokat, hogyan tudnánk dinamikusabbá tenni gazdaságunkat, illetve hogyan tudnánk megvédeni a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoportokat. Hatékony politikákra van szükségünk, hogy a jelenlegi hiányosságokat betömjük és eltüntessük, és hogy az E belső piacban rejlő lehetőségeket maximálisan ki tudjuk használni. Vannak már Európai Uniós jogszabályok, amelyek többé-kevésbé kapcsolatban állnak az elkereskedelemmel, ezek között néhány változtatásra szorul majd. Legutóbb Április 28-án találkoztunk, azelőtt pedig március 17-én, és mindkét alkalommal elmondtam, hogy a belső piac csak úgy lehet a külső partnerekhez képest versenyképes, hogyha olyan elkereskedelmet teremtünk, amiben megvalósul a fogyasztóvédelem, a magas szintű szolgáltatás, és itt Európában azt hiszem, hogy ez az egyetlen megfelelő út a versenyképesség fenntartására. Világszinten javítanunk kell a versenyképességünket, modernizálni kell, sok helyen meg kell reformálnunk a gazdaságot, és igazítanunk kell ezt a legutóbbi technológiai fejleményekhez. Európának úttörő szerepet, példás szerepet kell vállalnia az elkereskedelem megvalósításában. Tehát hatalmas minőségi ugrást kell végrehajtanunk ahhoz, hogy valóban versenyképesek maradhassunk. És most engedjék meg, hogy ismertessem azt a hat pontot, amiben javítani kell annak érdekében, hogy megfelelő legyen az elkereskedelem itt Európában. Tehát ez tulajdonképpen a jelentésem hat legfontosabb pontja. Először is minden európai fogyasztónak internet hozzáféréssel kell rendelkeznie, csak így tud mindenki bekapcsolódni az elkereskedelembe. Vagyis, röviden fogalmazva, az internet felhasználók számát kell növelni, és az internetes kapcsolatokat kell felgyorsítani és minőségivé tenni. Tehát mindenki gyorsan és jó minőségben férjen hozzá az internetes lehetőségekhez. Ezen kívül a második pont az elkereskedelem szét szórtságának, vagy széttöredezettségének megszüntetése. Össze kell fogni valahogy az elkereskedelmi lehetőségeket, mint ahogy azt a szolgáltatásokról szóló irányelv 20. cikke kimondja. A következő fontos téma a fogyasztóvédelem, ugyanis fogyasztóvédelmi szinten is előre kell lépnünk. Amikor megszületik egy online szerződés, akkor ezeket a szerződéseket is megfelelőképpen szabályozni kell a fogyasztók bizalmát vissza kell állítani az online szolgáltatások irányába. Ezzel kapcsolatban több kezdeményezés, több tevékenységet is el kell indítanunk. Megfelelő európai szintű bizalomra van szükség, információs kampányokat kell szervezni, annak érdekében, hogy a fogyasztók megismerjék az online vásárlással kapcsolatos jogaikat. Tehát mindenkinek tudnia kell, hogy mi az a website, ahol nyugodtan vásárolhat, ahol biztonságosak a fizetési lehetőségek, és ahol nem fognak visszaélni a személyes adataikkal. A következő pont arra vonatkozik, hogy olyan kezdeményezéseket kell elindítani, melyek arra ösztönzik a vállalkozásokat, hogy termékeiket, szolgáltatásaikat online is hajlandóak legyenek forgalmazni. Itt esetleg adókedvezményeket is adhatnánk, le kellene egyszerűsíteni a fizetési lehetőségeket az interneten, de emellett azért problémák is felmerülnek, többek között a szellemi tulajdonjogi problémák, ezeket is meg kell oldanunk az online vásárlás esetében. Tulajdonképpen oda kellene eljutnunk, hogy egy hagyományos vásárlás és egy online vásárlás ugyanolyan jó, gyors és biztonságos legyen. A hatodik pont pedig az, hogy az internetet felhasználó kiskorúak jogait biztosítanunk kell, ugyanakkor magas védelmi szintet is kell biztosítanunk a kiskorú felhasználók részére. Ebben az esetben is valószínűleg információs kampányokra lesz majd szükség. A kampányok nem csak a fiatalokat célozzák meg, hanem a szülőket és a tanárokat is. Fontos, hogy ők is tudatában legyenek annak, hogy nekik kell megtanítani a gyermekeket arra, hogy hogyan használják az internetet, ez tehát az ő felelősségük is. És most nem sokára hozzászólásom végéhez érek, de szeretnék még köszönetet mondani mindenkinek, aki segített, aki megjegyzéseket tett, hiszen már hónapok óta dolgozunk ezen a témán. Most a jelenlegi alkalommal is várom a megjegyzéseket, és remélem, hogy a tanács és a bizottság képviselője is hozzászól majd a témához. Nekik is köszönöm az eddigi megjegyzéseket és az eddigi segítséget. Remélem, hogy gyümölcsöző vitát tudunk majd folytatni ezen a dokumentummal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Ariász úr, köszönjük szépen! kiemelte azokat a fontos pontokat, konkrétan azt a hat pontot, ami köré épül ez a szöveg. Ezt fogjuk most megvizsgálni, és reméljük, hogy mindenki részt vesz majd a mostani vitában, és azt is reméljük, hogy az elkereskedelem kiteljesedését elősegíti majd az ön jelentése. Ugyanakkor a bizalmat meg tudjuk teremteni, a minőséget tudjuk biztosítani, a KKV-kat tudjuk segíteni, és itt különösen azokra a termékekre gondolok, amelyeket meg lehet venni már online módon, de nem feltétlenül biztonságos módon, sem a fogyasztókra, sem a vállalkozókra nézve, mert hihetetlenül nehéz kiszűrni a hamisítványokat. Akkor most nézzük a listát, az árnyék jelentéstevők következnek. Antonio Correa de Campos a szocialisták részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy Pavlo Ariasnak megköszönjük a, az előadását, és az előző alkalmakkal tett előadásait is. A szöveg az, az előnyeit és a hátrányait is említi, az <clears throat> e, egységes piac kiegészítésére történő intézkedésekre. Tulajdonképpen nincsen nézetkülönbség köztünk, és e, nagyon nyílt szellemben e, folytattuk az érdekelt felekkel való tárgyalásokat. és eh, tartottunk egy ülést is, eh, amely kívülről is hozott tájékoztatás. A fő kérdésekkel foglalkozott a jelentés az elektronikus kereskedelem területén, elsősorban a héját e éretően, a K eh, preambulum bevezetkezésben, aztán később is a postai díjakat is említettek. Hát egy kicsit még lehetne ezzel kapcsolatban mondani. Nos, az elektronikus kereskedelem piac az 500 ezer keres, fogyasztónak a gondjaival foglalkozik, szükségleteivel, de ezek az emberek az EU vagyonának tulajdonképpen egy nagy eszközeinek egy nagy részét teremtik meg. Ugyanolyan sorrendben szeretném a gondolataimat közölni, ahogy azok a jelentésben is szerepelnek. Nos, amikor a szerződéses megállapodásokról van szó, szükség van a maximális harmonizációra. Ugyanakkor nem vagyok biztos abban, hogy ilyen módon kellene -e előre lépnünk. Nem tudom, hogy a bizottságnak is ugyanez-e a javaslata. Tehát nem tudom, hogy ilyen megfogalmazásban kellene ezt belevenni. A 14-es bekezdés arról szól, hogy a távszerződéseknek a kereteit tágítsuk ki. Tehát, ha ezt tesszük, akkor fennáll a kockázata annak, hogy kidobjuk a gyereket is a fürdővízzel. Tehát nem szabad túlszabályozni egy olyan területen, amely tulajdonképpen szabályozás nélkül is fejlődött. A 19-es bekezdésben a független védelmi szervezetek egy jó ötlet, de ahogy én értelmezem itt ezt a szöveget, nem világos számomra, hogy ez más lesz, mint a Solvit. A Szolvitban mi nagyon bízunk, de lehet, hogy az eredmények nem felelnek meg az elvárásainknak. De hogyha egy újabb intézményt hozunk létre, akkor az nem biztos, hogy a jó megoldás. Lehet, hogy inkább a szolvit rendszert kellene erősíteni. A 20-as bekezdésben az alternatív vitás kérdések megoldásáról van szó, Az a benyomásom, hogy vannak olyan fogyasztói csoportok, képviseleti csoportok, illetve inkább, mondja az előadó, értékesítők, akik szeretnék a, bevonni a fogyasztókat is, tehát az ő bizalmukat elér, elérni, és ezért ez az európai minőségi e, címke e, ebben segítene. Nos, a kiskorúak védelmét illetően, amikor is online fizetésekről, fizetésekről van szó, akkor azzal a problémával szembesülünk, hogy a hitelkártyákat, külföldi hitelkártyákat nem fogadják el mindig. Tehát nekünk világos szabályokra van szükségünk, ugyanígy az áfa héja területén is. Tisztességes, összehasonlítható árak kellenek például a postai díjak területén, és talán ezeket pontosabban kellene megfogalmazni a 25-ös bekezdésben. de ezt még ki kell dolgoznunk, világosabb kapcsolatot kell teremteni a különböző szervezetek között. és összhangban kell lennie azzal, ami a fő részben van a jelentésben. Végül pedig még egyszer hangsúlyoznám, hogy örömmel vettem részt ebben a munkában, és ez a jelentés konszenzust tükröz, és most akkor a módosításokat elő ki lehet dolgozni. Köszönjük, Antonio. Most akkor Jürgen Kreutzmann kap ö, ö, szót, nem? Mégsem? Akkor Rosfor úr. Elnök úr, elnézést kérek Krajcman úr nevében, aki most nem tud el más elfoglaltsága miatt itt lenni, de mindesetre gratulál Ecseverja úr munkájához. És amint megjön, a megjegyzéseit majd hozzászól. És amikor az árnyék jelentéstevők már hozzászóltak, akkor én is kérek majd szót. Dánul fogok beszélni, úgyhogy készüljenek fel. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és úgy látjuk, hogy ebben a jelentésben nagyon sok jó ötlet van, és nagyon fontos, hogy valóban az átláthatóságot növeljük, és nagyon sok észszerű javaslat van ebben a szövetben. Szeretném a D preambulum bekezdése felhívni a figyelmet hiszen már öt évvel ezelőtt át kellett volna tekinteni ezt az irányelvet. Tehát nagyon hosszú idő óta várjuk ezt, és ami eddig történt, az nem kielégítő, hiszen már tíz év óta égergetjük, ígérgetjük, hogy valami változás lesz. Épp ezért ez nagyon pozitív, amit a jelentésben javaslunk. Tudják, hogy az elektronikus kereskedelem a fogyatók számára nagy lehetőségeket biztosít. Ugyanakkor nagyon sok dolgot kell világéssé tenni nagyon sokan nem férnek hozzá az elektronikus kereskedelemhez, mert nincsen internet kapcsolatunk. Épp ezért nagyon érdekes ötletek voltak, például az, hogy mindenkinek hozzáférést kell biztosítani az internethez és az elektronikus kereskedelemnek, hiszen ez a fogyasztói jogok között van. Nem csak hozzáférést kell biztosítani, hanem ezt a hozzáférést biztosá kell tenni, és ezzel kapcsolatban nagyon sok dolgot kell tenni még. nem tudom, hogy a szabályok teljes harmonizálása szükséges-e a fogyasztók számára. Ezzel kapcsolatban már sokat vitáztunk a fogyasztói irányelvvel kapcsolatban. Rengeteg lehetőség áll rendelkezésre, és ezért is fontos, hogy legyenek harmonizált szabályok, és meglátjuk, hogy majd mik is ezek a javaslatok. Ugyanakkor óvatosságra intek ezen a szinten az elektronikus könyvek, a digitálos termékek egyre inkább az interneten kerülnek eleadásra. Épp ezért fontos, hogy a fogyasztói irányelvvel ezt harmonizáljuk. Az irány, a, a, a jelentéstevő beszélt az átláthatóságról, tehát megfelelően tájékoztatni kell a vevőket, hogy tudják, hogy mit is vásárolnak. Ezen kívül hozzáférést kell biztosítani akkor is, hogyha vannak problémák. Ezzel a kérdéssel is foglalkozunk a fogyasztói irányelvel, hiszen a fogyasztók védelme fontos kérdés, tehát szoros figyelemmel kell követni és a két dokumentum között éppen ezért megfelelő koherenciát kellene elérni, és komolyan kell venni ezeket a kérdéseket. Épp ezért érdeklődéssel várjuk a javaslatokat és a módosításokat. Elnök, most pedig De Jung úr a Bújer részéről következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, elnézésüket eh, kell eh, kérnem. A frakció későn döntött el, ki legyen az ányék jelentéstevő, és ezért kicsit lekésztünk a megbeszélésekről, és ez egy nagyon nehéz dosszié, és mindenképpen igaz az, hogy előre kell lépnünk a belső piaccal kapcsolatban. Az elkereskedelem egy olyan terület a belső piacon, amelyre valóban várnak az állampolgárok, és de amit tennünk kell, az előző évben a bizottság kiadott egy közleményt, ezt már meg is említették a dokumentumban, de igazából kevéssé látom azt, hogy a bizottság egy egyértelmű idő tervel állna elő, sok esetben késedelmek vannak sikerült előlépést is elérni, és Kusz asszonynak a javaslata az jó volt, és bizonyos gazdasági aspektusok is megjelennek, amelyek fontosak a válság idején. Sokkal gyorsabbnak kell lennünk, ez az üzenetünk a bizottság és tanács irányába, számos dologgal foglalkoznunk kell. Hogy néhány példát mondjak erre, például a copyright kérdése, gondolni kell azokra is, akik például több országban szeretnének zenét eladni az interneten keresztül. Meg kell említeni azt is, hogy mit teszünk azzal, hogy hogy mit, mit történjen azzal, hogy vannak olyan termékek, amelyeket csak bizonyos országban engednek meg, például a luxus termékek esetében történik ez, és teljesen önkényes ez a dolog, és sokkal többet kérnek a bizonyos termékekért tehát mindenképpen a bizottságnak megfelelő intézkedéseket kell javasolnia. A későbbiekben még konkrét szövegjavaslattal is elő fogunk majd állni. Az internet egy kicsit azért más, mint amiről általában beszélünk a bolti vásárlások kapcsán, és gondolni kell arra, hogy nem csak az Európai Unión belül vásárolnak az interneten, tehát a saját belső piacunk számára hozunk létre szabályokat az internetes kereskedést illetően, de gondolni kell Új-Zélandra, Ausztráliára, vagy az USA-ra is, hiszen egy fogyasztónak mindegy, hogy hol van bejegyezve az adott oldal, és ezért előfordulhat az, hogy a fogyasztók Európán kívülről is kívánnak vásárolni erre is figyelnünk kell, annak érdekében, hogy nehogy protekcionisták legyünk. Tehát eh, lehet, hogy tőlünk is az internetről vesznek más összeok is eh, árukat. Tehát ezek lennének azok a kérdések, amelyekkel majd a módosítóinkban foglalkozni kívánunk. Köszönöm. Yeah. Um, köszönöm szépen, és köszönöm szépen Arias úrnak is ezt a jelentést. Ez nagyon fontos a belső piac kiteljesítése szempontjából, hiszen az elkereskedelem és az online piac nagyon fontos. Ki kell használni azokat az előnyöket, amelyeket az elkereskedelem mutat és erősíteni kell a bizalmat ennek irányítába, de rugalmasságot is teremtenünk kell a piacon annak érdekében, hogy az elkereskedelmet hogy előzzük. Bizonyos korlátokra szükség van, és bizonyos problémákkal foglalkozik a jelentés is, de a hozzáférés a legfontosabb véleményem szerint az internet hozzáférés, a széles sáv kérdés a legfontosabb az EU-ban, hogy valóban a fogyasztók hozzáférnek ezekhez a fajta szolgáltatásokhoz. Mindig is ügyelnünk kell arra, hogy mire is van szüksége a fogyasztónak annak érdekében, hogy sokkal biztonságosabban, bátrabban tudjon vásárolni az interneten. Ugyanakkor meg kell nyitni a piacot, és lehetővé kell, lehetővé kell tenni azt, hogy az európai KKV-k kihasználják ezt a lehetőséget, és figyelme kell venni az ő aggájaikat is. Aggódok abban a kapcsolatban, hogy a hiát hogyan lehetne harmonizálni európai szinten, erről már e, beszéltünk, ezt még sokkal jobban meg kellene vitatnunk, és nem igazán látom annak a lényegét, hogy legyen egy közvetlen ügynökség. Nem hiszem, hogy arra kellene költenünk az adófizetők e, pénzét, hogy egy újabb minőséget állítsunk fel. Hogyha az infrastruktúra megfelelő lesz, illetve a jogszabályok megfelelőek lennek, lesznek, akkor erre az ügynökségre úgysem lesz szükség. Azt hiszem, hogy talán erről újra vitat folytatnánk, mert azt hiszem, hogy Antoniónak erre reflektálni kell, tehát valóban ott van a Solvit és a többi, tehát valóban erről el kell gondolkodni, mert ez valós probléma. Most pedig Matteo Salvini jön. Nem? Nincs itt. Akkor pedig Traskowski kolléga következik. Elnézést kérek a kie kiejtését. Nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló munkát, hiszen eh, az elektronikus kereskedelem eh, eh, nagysága jelentős. Ez a lépés az európai fogyasztóknak a bizalmát elsősorban az online aukciók keretében megnövelhetné. Nos, az irányelvet nem aktualizálták, nem hozták napra készen, és mint ahogy a jelentés tevő is mondta, már a második jelentés is aktuális. Dramai módon változott a kereskedelem, elsősorban az online kereskedelem, és a távértékesítés kérdése nagyon fontos, és hogyha például az olyan aukciókat nézzük, mint amilyen az eBay eh, féle, eh, és eh, ha valóban ki akarjuk ezeket zárni, és visszagondolunk, hogy 2002-ben mit mondtunk, akkor azóta megváltoztak a dolgok. Tehát nagyon fontos, ugyanis ez már az egyik legfontosabb eszközévé vált az internetes értekésítésnek. Az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó irányelv keretében is meg kell nézni, hogy az vonatkozik az aukciókra, vagy nem. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy nem szabad túl szabályozni, hiszen voltak már rendelkezések, és ezeket meg kellene vizsgálni, ahogy ezt a jelentés tevő is javasol, javasolta. Elsősorban a fogyasztókat kell megvédeni ezekben a kereskedelmi ügyletekben. A jelentésben a az előadó azt mondta, hogy világosnak kell lenni a fogyasztó számára, hogy a szállító az most egy végső szállító, vagy pedig egy közvetítő. Ilyen, ugyanis nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mivel is állunk szemben, pedig a fogyasztó számára védelmet kell biztosítani. Tehát ezért fontos módosítani ezeket az irányelveket, ugyanis valóban szükség van a napra készre tétellel, ugyanakkor <clears throat> figyelembe kell venni a változásokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig itt van a többi hozzászóló. Monsieur Robert Rochefort, Christelle Chaldemoseux és Evelyne Gebhardt. Est-ce que van-e a négyük közül valaki, aki ellenzi, hogy Kreuzmann úrnak adjam meg a szót, az ALDE árnyék jelentéstevőjének, aki most érkezett meg. Jó, senkinek sincs ellenvetése, akkor Kreuzmann úrnak adjuk át a szót. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Elnök asszony, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a jelentés megpróbálja azt eh, elérni a területen, amelyet, tehát, amit jelenleg el tudunk érni ezen a területen. A Cseveria jelentésben, tehát mindent eh, megpróbálnak megvalósítani az elkereskedelem szempontjából belső piaci szempontból nagyon fontos ez a terület, mert az elkereskedelem nagy lehetőséget rejt, és a kisebb országok számára is azt a lehetőséget kínálja, hogy olyan árukat szerezhessenek be, amelyeket nem állítanak elő ott, mert túlságosan kevesen laknak abban az országban, ahhoz, hogy gyártsák ezeket a termékeket. Tehát ezért is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Szerintem a kiindulási alap nagyon jó, és várom a vitát. Merci. Köszönöm. Andreas Schwab kap szót most. Köszönöm szépen ennek asszony. Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy gratuláljak a kollégának a jelentéshez. Nagyon sok helyen megemlíti azokat a pontokat, amelyekről holnap is fogunk beszélni majd a fogyasztói jogok kapcsán. Hogyha megnézem ezeket pontosan, akkor azt tudom mondani, hogy én sem csinálhattam volna jobban ezt a jelentést, ezért köszönöm szépen neki ezt a jelentést, mert nagyon fontos pontokat említett meg. A négyes ponttal kezdeném, amelyet korábban Campos kollega is említett. Mindenképpen tudni kell azt, hogy az Európai Bizottság mit kíván elérni ezen a területen. A parlament is megmondhatja azt, mit szeretne tenni a fogyasztóvédelmi szempontból, és egy közös álláspontot tudunk kidolgozni, azt illetően, hogy az Európai Bizottságot mire szeretnénk majd rávenni ezen a területen. Örülnék, hogyha De Campos úr, Arias úrral folytatná ezt a vitát, hiszen tudni kell azt, mit szeretnék elérni az e-kereskedelem szempontjából. Fontos ez ötös pont is, és meglepve tapasztaltam, de pozitívan tapasztaltam azt, hogy itt van egyfajta készség arra, hogy valamit tegyünk, hiszen itt azt kérjük, hogy sikerüljön elérni a szabályok és gyakorlatok egységesítését, hogy a távértékes, távértékesítéssel foglalkozó kereskedők és közvetlen értékesítők kiléphessenek nemzeti határaik mögül a felajánlott garanciák és felelősségvállása területén úgy gondolom, hogy itt arra gondolta a kollega, hogy a lehetőséget kell annak megteremteni, hogy eh, egy egységes modellt lehessen eh, létrehozni, eh, amelyet használhatnának a kereskedők, és ehhez a parlament, hogyha az Európai Parlament ezt eldönti, ehhez meg is teremteti a lehetőségét a fogyasztóvédelmi irányelvben. Az is egyértelmű, hogy az e-kereskedelem óriási lehetőséggel rendelkezik, amely tovább mutat a fogyasztó irányelven, és megnéztem a 11-es pontot is, és úgy gondolom, hogy Arias kollega kívánsága meg is valósulhat, mégpedig úgy, hogy a fogyasztó jogokról szóló irányelvbe belefoglaljuk ezt. A 17-es pont, utolsó pontként említett pontban, ez megfelel annak, amit Correa de Campos úr is mondott, vagyis ami az online fizetéseket illeti, nagyon érdekes megnézni azt, hogy három alapvető aggályt ismerünk az európai távértékesítéssel kapcsolatban. Egyik az a nyelvi akadály, amelyet egyetlen egy irányelvvel sem tudunk leküzdeni. A második aggály az, hogy az online fizetés a SEPA ellenére még mindig nincs megoldva teljes körben. A harmadik pontban pedig nagyon sok a csalás. Úgy gondolom, hogy polgári jogi rendelkezésekkel, a visszaéléseket, csalásokat nem lehet teljes mértékben kizárni. Ez nem megy anélkül, hogy ne legyen erős tagállami struktúra, amely arról gondoskod, gondoskodik, hogy a visszaélés, illetve a csalás ezen a piacon a fogyasztók, illetve a kereskedők érde, érdekében le legyen küzdve. Tehát ezt senki nem tudja jobban leküzdeni, mint a rendőrség, úgy mondjam. Tehát örülök annak, hogy ezt megállítik a 17-es pontban, és Arias kollégának ezt nagyon is köszönöm. parole est à monsieur Robert Rochefort kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogy a kollégáim is elmondták, én is nagyon jónak tartom Áriás úrnak a szövegét, és nyilvánvalóan mint ahogy Schwab is mondta, fontos, hogy olyankor dolgozok ki, amint a, mint a fogyasztói irányelvet. Én tulajdonképpen már egy éve itt ülök, de akkor is egy év, új parlamenti képviselő vagyok. De, mint ahogy mondtuk, ez nem csak ezt a jelentést érinti, és megvallom, hogy felmerül a kérdés, hogy ne használjunk-e más kifejezést, mint a belső piacnak a e, bezárása az e, online e, kereskedelemmel. De hát ezt a piacot sosem fogjuk befejezni, hiszen ez egy, itt egy folyamatról van szó, és talán ezt mindenki nevében mondom, nem csak az Európai Parlament nevében, hogy ezt a fajta kifejezést épp ezért fel kellene adni. Nos, nem csak ezzel a jelentéssel kapcsolatos ez, de ezért fontos volt elmondanom. Számomra az online kereskedelem az igaz igazi forradalmat jelent, valós forradalmat, mert láthatjuk, hogy a hogyan tágítottuk ki a határait az új technológiákkal. És új szereplők is megjelentek, nem csak a fogyasztók, hanem olyan gyártók is, akik eddig nem voltak kereskedők, de közvetlenül kereskedőkké válnak. És pontosan ez mutatja a dinamikus gazdaságot. Ez nem csak azért van, hogy csökkentsük az árakat, hanem hogy még fontos fontosabb, több gazdasági szereplő legyen, és pontosan ez fogja dinamizálni a gazdaságot. De ugyanakkor hogy a több választási szabadságot biztosítunk, akkor az nem jelentheti azt, hogy kevesebb jogai lesznek a fogyasztóknak. És el kell mondani, hogy van már is sok eset, ahol látjuk, hogy az elektronikus kereskedelem nem feltétlenül folyik akadály nélkül. Különösen a határokon átnyúló elektronikus kereskedelem e, esetében. Tehát vannak olyan dolgok, amelyek nem működnek, és ezt a kezdetekkor figyelembe kell venni. Két dolgot szeretnék elmondani, két bekezdéssel kapcsolatban. Először is a 24-essel kezdeném, e, és pedig itt a bizalommal, tehát a fogyasztói bizalommal kapcsolatos kérdésekről van szó. Az elektronikus kereskedelem a jövőben eh, egyre inkább fejlődik, és nem tudhatjuk, hogy mi történik az Európai Unión belüli eh, vállalatok websájtjaival, internetes oldalaival, és az Európai Unión kívül lévő, tehát ezek lehetnek kanadai, amerikai, stb. websájtok is. És épp ezért erre gondolni kell. Mit jelent a protek- eh, Itt most protekcionizmusról van szó. A harmonizációs munkánk és a bizalmi kritériumoknak a megerősítése az elektronikus kereskedelemmel e, kapcsolatban a belső piacon belül e, e, azt kell, hogy lehetővé tegye, hogy láthatóvá tegyük a fogyasztók számára, hogy ez egyre inkább a bizalom kérdését veti fel, hiszen tudnunk kell, hogy bízhatunk-e egy bizonyos internetes oldalba, vagy nem. Hiszen, hogyha továbbra is az Európai Unión kívüli országokban lévő internetes oldalakkal kapcsolatban továbbra is problémák vannak, akkor nem tudjuk ezt a fogyasztói bizalmat biztosítani. Tehát én épp azért szeretném, hogy legyen egy ilyen európai bizalmi címke az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban, amelyel azt bizonyíthatjuk, hogy a szereplők részéről, tehát szeretnénk bevonni mindenkit ennek a biztosítására. Aztán már csak annyit szeretnék mondani, és elfelejtettem, hogy mi a második megjegyzésem, nem megvan. Nos, ez pedig egy olyan kérdése foglalkozik, mint a az én országom, nem, bocsánat, nem, mégsem erről a pontról van, szóval mindegy. Tehát Franciaországban nem kell, hogy ténylegesen legyen az embernek egy üzlete, amikor elektronikus kereskedelmet folytat. És vannak olyan országok viszont, ahol ez a kötelezvény fennáll. És szerintem ezt meg kell szüntetni. Ugyanakkor érdekes lenne felmérni, egy olyan tipológiát felállítani, hogy anélkül, hogy eh, legyen egy ilyen fizikai, tényleges üzlet, eh, de eh, a a, tevékenységnek kiegészítőnek kell lenni, tehát annak meg kell, hogy legyen. Tehát nem egy üzletre van szükség, hanem az kell, hogy a fogyasztó választani tudjon. Nos, már többször hallottuk, a képz, a, a szélesávú internetnek a problémáját, fontosságát, és van Elcseverje úr a független ügynökségeket említette, nem tudom, hogy lehet-e valamilyen fajta monitoringot bevezetni, amely segítene a, fogyasztóknak, akik még nem ismerik az online vásárlást, tehát taníthatjuk őket, képezhetjük őket, hogy mit is jelent ez. Köszönöm szépen, mindenesetre ez egy javaslat a részemről. Köszönöm szépen, Robert. Hát rengeteg tájékoztatási kampányra kellene rengeteg pénz, reméljük, hogy a jövőben ezeket jobban meg tudjuk majd valósítani. Minden esetre köszönjük szépen, hogy kimondtad, hogy hát néha az európai zsargon kicsit nehezen alkalmazható és érthető, nagyon sok tennivalónk van még, hiszen rengeteg olyan szó van, olyan kifejezés van itt az EU zsargonban, amit a fogyasztók egyszerűen nem is értenek. Talán a bizottsággal kellene beszélnünk, az Európai Bizottsággal, hogy változtatni kellene a zsargonon. Krisztál következik, tessék. Köszönöm a szót. Én egy nagyon rövid megjegyzést szeretnék majd elmondani ezzel a nagyon fontos témával kapcsolatban. Természetesen magunkra is úgy kell tekintenünk, mint fogyasztókra, és mint online fogyasztókra. Amit Türelen asszony elmondott, azzal maximálisan egyet tudok érteni. Vannak itt olyan problémák, amiket meg lehetne oldani a fogyasztóvédelmi irányelv keretein belül, másokat viszont nem mi is fontos a fogyasztók számára. Nézzünk magunkba. Az a fontos, hogy meglegyen a megfelelő bizalom az internetes vásárlás irányába. Tehát a fogyasztók számára sokkal fontosabb az, hogy meglegyen a bizalom, mint az, hogy legyen bármilyen harmonizált szabályozás közösségi szinten. Szerintem nem a harmonizált szabályozás fogja az internet felhasználókat az online vásárlásra ösztönözni, hanem a bizalom. És ebből a szempontból a 17-es pont tényleg remek, mert ez is a bizalommal áll kapcsolatban. Tegyük fel, hogy van az országomban, Dániában egy fogyasztó, aki a bírósághoz fordul azért, mert egy német websájton szeretett volna megvásárolni valamit, és a dolgok nem úgy történtek, ahogy ő azt gondolta. Hát minimum hat hónapot kell majd várnia hogy valamilyen döntés szülessék a Dán bíróság részéről, és hát ez szerintem elég sok félelmet kelt a fogyasztókban. A fogyasztók azt szeretnék, hogyha határokon átnyúló szinten sokkal nagyobb jogbiztonság lenne. Aztán nézzük a 24-es pontot, teljes mértékben egyetértek ezekkel a bizalmi címkékkel, fogyasztói bizalmi logókkal, ugyanis én is úgy gondolom, hogy a fogyasztók kíváncsiak a többi fogyasztó véleményére, és arra, hogy a többi fogyasztó mekkora bizalommal fordul az adott internetes vásárlási lehetőség irányába. Jó lenne, hogyha bevonnánk az illetékes hatóságokat, és egyfajta tanúsítási rendszert tudnunk, tudnánk létrehozni a fogyasztói bizalommal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krisztál. Traskowski úrnak szeretnék egy rövid kérdést feltenni. Lehetséges volna az, hogy még 10 percet foglalkozunk ezzel a témával, hiszen még nem is adtam szót az Európai Bizottságnak, és utána még megadom a szót evelénynek és utána következik majd Traskowski úr szövege. Rendben van így? Igen. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon fontos a következő témánk is, az EU-Svájc téma, ezért nem is akarok sokat beszélni. Köszönöm szépen ezt a nagyon jó alapot, amelyet Arias úr készített el nekünk, és úgy gondolom, hogy ennek alapján valóban nagyon jól előre tudunk majd haladni. Ahogy a többi kollega is, én is szeretnék néhány pontot kirakadni, olyanokat, amelyeket pozitívnak tartok. A tízes pont valóban a helyes pont volt, úgy gondolom, hogy nem lenne fontos az, hogy legyen valakinek egy hagyományos üzlet helye is. Nem hiszem, hogy olyan előírásokat kellene tenni, hogy mi szükséges, mire nincs szükség. Úgy gondolom, hogy egy átlátható, nyílt bázisra van szükségünk, hiszen a fogyasztókat sem lehet arra kényszeríteni, hogy csak online vásároljanak. Hogyha valaki például nem akar online vásárolni, akkor ezt megteheti. Tehát úgy gondolom, hogy ezt sem szabad elfelejtenünk a vita során, tehát mindig van egyfajta alapvető szabadság annak irányába, hogy az emberek eldöntsék azt, hogy milyen irányba szeretnének elindulni. A 17-es pontot kifejezetten jónak tartam, mert alapvetően azon területekről beszél, ahol a fogyasztók számos problémával néznek szembe, és amelyekkel foglalkoznunk kell. Hogy hogyan fogjuk ezt valóban megtenni, hogy most majd ez a Rapexen keresztül megy majd a gyors figyelmeztetési rendszeren keresztül. Nem ez a probléma, hanem azt kell megnéznünk, hogy valóban foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és az Európai Bizottságot is arra ösztönözzük, hogy ezt a kérdést vizsgálja meg konkrétabban. És Szeretném ezt megerősíteni az Arias szövegben, amit ön is említett, eh, ez pedig a adatvédelem kérdése, hiszen az interneten számos adatot eh, adunk közre, például a fizetésnél vagy a megrendelésnél számos adat jelenik meg, és az adatok védelmét eh, biztosítani kell, illetve azt, hogy az emberek maguk is dönthessenek az adataikról, ez egy nagyon fontos kérdés ebben a tekintetben. Szerettem volna még egy pontot kiemelni, amelyet senki nem említett még eddig ezráig meg, pedig nagyon fontos lenne ez, ez pedig a 21-es pont, amelyben arról van szó, hogy a kiskorúak védelmében szabályokat kell kidolgozni. Úgy gondolom, hogy pont most, amikor a legtöbb üzlet nem csak a komputeren keresztül, hanem a az iPad-en vagy a mobiltelefonokon keresztül ad hozzáférést a, a különböző dolgokhoz. Most még fontosabb azt, hogy tegyünk, amit a kiskorúak védelmében. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet kialakítani a védelmet a fiatalkorúak, a kiskorúak számára. Tudom, hogy a 80-as, 90-es években nagyon sokat beszéltek Németországban arról, hogy az utcán is eladnak a kiskorúaknak dolgokat az utcán, olyan dolgokat, amelyek szerződéshez kötődtek, például a mobiltelefonokat. Tehát volt szabályozás, hogy ezt ne lehessen megtenni. El tudom azt képzelni, hogy ez a probléma sokkal erősebben jelentkezik majd ezen téma ürügyén, mert itt nem látjuk az eladókat az interneten, és nem lehet eldönteni, hogy most kiskorúakról van szó, vagy nem. Tehát nem csak a kiskorúak védelméről van egy szó ebben a tekintetben, hanem a, az eladók védelméről is, az értékesítők védelméről is, hiszen nekik is tudniuk kell, hogy felnőtt korúaknak adnak el dolgokat. Tehát ez is egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell, és ami nagyon fontos. Ezért úgy gondolom, hogy a 21-es pontot igenis kell hangsúlyozni. Köszönöm szépen. Tényleg úgy gondolom, hogy ez olyan téma, ami a jövőbeli generációk számára fontos, és amit tényleg ki kell merítenünk. Most David Mernek adok szót az Európai Bizottság nevében a Szankó főigazgatóság részéről. Parancsoljon! Köszönöm szépen, valóban a DJ Szankótól jöttem, de azért azt el kell mondanom, hogy az a közlemény, amit elkészítettünk, több más bizottsági formációval együtt készült el, úgyhogy nagyon sok más főigazgatóság is részt vett ebben a munkában. Összességében három alapvető fontosságú pontot szeretnék elmondani az elkereskedelemmel kapcsolatban. Először is az, hogy az elkereskedelem nem csak magáról, az online kereskedelemről szól hogyha az online kereskedelem működik, és mindenki úgy gondolja, hogy ez a fogyasztók számára egy megfelelő és bizalommal bíró rendszer, akkor ez az egész kiskereskedői rendszert át fogja alakítani, és a fogyasztók magatartását általánosan fogja befolyásolni. Tudjuk, hogy az offline boltok megnézik méghozzá nagyon részletesen, hogy online mi az, ami hozzáférhető a fogyasztók egyre többet nézik az internetet, megnézik, hogy milyen egy termék mennyibe kerül, és utána sokszor elmennek a boltba, és a boltban vásárolják meg a terméket, tehát online csak adatot keresnek. És ez a kapcsolat rendkívül fontos. Ez persze nem azt jelenti, hogy arra van szükségünk, hogy mindenki mindent online vásároljon meg, csak arra van szükség, hogy egy hiteles alternatívája legyen a vásárlásnak az elkereskedelem. Így jobban működik majd a kereskedelem, és ez meghatározza majd a kapcsolatot az offline és az online lehetőségek között. Egyelőre sokaknak nincs internet hozzáférési lehetőségük, ezen javítani kell természetesen termékekre és szolgáltatásokra is gondolok, és minél onlineabb, ha mondhatom így a kereskedelem, annál integráltabb és annál összefogottabb a belső piacon az elkereskedelem nagyon fontos része a teljes kereskedelemnek. Meg kell néznünk, hogy hogyan működnek a vállalkozók és a fogyasztók. Egyre jobban használják az internetet, egyre jobban függenek az internettől, és ebből természetesen nagyon komoly profitot is lehet kovácsolni. Ami pedig a határokon átnyúló elkereskedelmet illeti, ez a legfontosabb, és a bizottság jelentésnek is ez volt az alapvető témája. Tehát az elkereskedelem növekszik észszerűen és fokozatosan nemzeti szinten, viszont nem fejlődik megfelelően a határokon átnyúló esetekben. Ez azért van, mert nagyon sok vállalkozás nem hajlandó az adott országon kívülre leszállítani az árut. Hogyha a határokon átnyúló elkereskedelem működne, annak óriási és pozitív hatása lenne tehát mindaz, ami jó az elkereskedelemben, az megjelenne a belső piacon is. Tehát vannak olyan kisebb országok, mondjuk, ahol kicsit elaludtak a kereskedők, és nem használják még az elkereskedelmet, de hogyha valóban real, reális, észszerű alternatíva lenne az elkereskedelem, akkor más országból is vásárolnának a fogyasztók tehát akkor minden ország elkereskedelme átalakulna, ha végre működne a határokon átnyúló elkereskedelem. Ezért kell ezt felpörgetnünk. Nem azért, mert azt szeretnénk, hogy minél többen, minél többet vásároljanak határokon túlról, ez nem egy lárpurlár cél, hanem a kiskereskedői szektornak és különösen a kis tagállamoknak rendkívül fontos lenne, hogy kicsit jobban működjön az elkereskedelem. A nagy tagállamokon belül nemzeti szinten elég jól működik az elkereskedelem, de a kicsi és a közepes tagállamokban eléggé korlátozottak a lehetőségek. Úgyhogy neki különösen nagy érdekük lenne, hogy a határokon átnyúló tranzakciók egy kicsit felgyorsuljanak. A kiskereskedők, a KKV-k és a fogyasztók is nagyon sokat nyernének a kis és közepes tagállamokban. Jobbak lennének az árak, és nagyobb választékhoz férnének hozzá. Harmadik pontom az, hogy a bizottsági szöveg kimondja, hogy az elkereskedelem azért nem működik, mert nagyon sok akadály van, ami egyszerűen megakadályozza a vállalkozásokat abban, hogy egyáltalán határokon átnyúló ajánlatokat tegyenek az interneten az elmúlt tíz évet megnézve, én azt mondanám, hogy nem feltétlenül a fogyasztói bizalom a baj. Szerintem a fogyasztói bizalom javul, a fogyasztók egyre elégedettebbek az online vásárlásokkal. Szerintem a valódi akadály az, hogy a vállalkozások egyszerűen nem nyitottak. Nagyon sok teszt tranzakciót próbáltunk ki, és ezeknek mindössze illetve ezeknek 61 százalékában a vállalkozástól azt a választ kaptuk, hogy határokon kívülre nem szállítanak. Hogyha ezt az akadályt meg tudjuk szüntetni, akkor, akkor fogunk igazából előre jutni. Tehát szerintem a fogyasztói bizalom megvan, a probléma az, hogy a vállalkozások um, egyelőre még nem akarnak határokon kívül értékesíteni online módon. Természetesen a fogyasztói bizalom is fontos, ezt meg kell tartani, és a magas fogyasztóvédelmi szint is fontos, ezt harmonizáltan kell megoldanunk, de a probléma az, hogy egyszerűen nincsenek felkészülve a vállalkozások arra, hogy határokon kívül értékesítsenek. Tehát az, hogy a vállalkozások 61%-a nem szállít ki határokon túlra, ez az az adat, amit figyelembe kell venni, hát ez a valóság megfelelő mechanizmusokat kell kidolgozni, hogy még akkor is, amikor esetleg valamilyen probléma merül fel, akkor a fogyasztók tudják, hogy van erre a problémára megoldási lehetőség határokon átnyúló szinten is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dávid. És annak érdekében, hogy lezárjuk ezt az igen gyümölcsöző vitát, Áriász úrnak fogom megadni a szót az előadónak, parancsoljon. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen minden kollégának, aki hozzászólt, és elmondta a véleményét. Minden javaslat és minden módosítás, ami a mai napon elhangzott, rendkívül hasznos volt. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elmondta a véleményét, még akkor is, hogyha az esetleg különbözik az én véleményemtől. Sok minden, amit ma meghallgattam, olyasmi, ami már így is benne van a szövegben, és ami pedig a kiegészítéseket illeti, vannak azért megkötések, megpróbálok a megfelelő hosszúságon belül maradva lehető legtöbb dolgot belevenni a szövegembe, megpróbálom tehát a lehető legtöbb megjegyzést figyelembe venni. A legtöbb megjegyzés a határokon átnyúló elkereskedelemmel kapcsolatban hangzott el, illetve az a szó, amit talán a legtöbbször ismételtek a kollégák, a fogyasztói bizalom volt. Hogyan is tudnánk a fogyasztói bizalmat elérni vagy növelni? Hát úgy, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtunk mind a fogyasztóknak, mind pedig azon vállalkozásoknak, akik azon gondolkodnak, hogy határokon átnyúló online tranzakciókat szeretnének végrehajtani. Mi kell a fogyasztónak a bizalomhoz? Az, hogy tudja, hogy honnan jön a termék, az, hogy tudja, hogy milyen jogai vannak, az, hogy milyen információt kell megkapnia, mielőtt megkötné a szerződést. A fogyasztó azt szeretné, hogy tudja, hogy eredeti terméket kap, hogy nem hamisítványjal van dolga, és hogy minden olyan európai irányelv, ami vonatkozik erre a kérdésre, megvédi őt, a fogyasztót. A bizalom tekintetében tehát az imént felsoroltakon kívül biztonságosabbá kell tenni az internetes fizetést, illetve előre tudatni kell a vásárlóval, hogy milyen lehetőségei vannak panaszt tenni, amennyiben nem elégedett, vagy amennyiben nem eredeti terméket, hanem hamisított terméket kapott. El kell kezdeni úgymond megtanítani a fogyasztókat az elkereskedelem használatára, és ugyanez vonatkozik a vállalkozásokra is. Tudom, hogy az ilyen tájékoztató kampányokhoz mindenképpen sok pénz szükséges, de remélem, hogy meg lesznek a megfelelő forrásaink. Vannak olyan országok, ahol már a normál tanrend része az internetes etika, az internetes viselkedés, de ez még nem mindenhol van így, és annak érdekében, hogy elterjedtebb legyen az elkereskedelem, többet kellene beszélni ezekről a kérdésekről. Közelebb kell hozni az elkereskedelmet és az internetet a fogyasztókhoz. Meg kell velük ismertetni a lehetőségeket, és meg kell mutatni a fogyasztóknak, hogy milyen többletértékkel bírnak az online vásárlási lehetőségek. Tehát a fogyasztó össze kell, hogy tudja hasonlítani a hagyományos vásárlást, illetve az online vásárlást, és a megfelelő információk alapján döntenie kell. Mi talán még nem annyira használjuk az online vásárlási lehetőségeket, de azt hiszem, hogy a gyermekeink számára már ez lesz az úgymond normális vásárlási mód. Természetesen azt is meg kell határoznunk, hogy legyen-e valami életkorhoz kötve az, hogy interneten eladjunk vagy vásároljunk valamit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Áriász úr. Gyümölcsöző vitát folytattunk, és valószínűleg módosításokat is benyújtanak meg, amely gazdagítani fontja, fogja a vitát. A módosítások terjesztésének határideje június 8-a 16 óra. Áriász úr. elnézést kérek, hogy visszakértem a szót, csak szerettem volna megköszönni Csakovszki Traszkovszki úrnak eh, azt, hogy időt töltött ezekkel a kérdésekkel. Én nem akartam az időt húzni azzal, hogy őnek is, meg, őnek is megköszöntem, mindenkinek köszönjük. Most akkor jön egy másik jelentős jelentés, és Rosfor úrnak intézem az, hogy most a belső piacnak a kiterjesztéséről van szó, nem pedig az akadályaindról. És Trzaskowski úr fog szólni erről, és most beszél először a jelentéséről, és erről a konkrét ügyről. Most megadom neki a szót. Nos, nem, ne, nem vesztettük az időt. De nem először beszélünk erről, hanem már harmadik alkalommal. Mindegy. Nos, az EGT és Svájc kapcsolatokról beszélünk és nagyon nagy komolysággal fogjuk ezt a kérdést taglalni, ugyanis a bizottságnak van egy tanulmánya, volt egy meghallgatás is ebben a bizottságban, és a múlt héten és ellátogatunk Svájcba és szeretném megköszönni a titkárságnak, hogy megszervezte ezt az utat. Tulajdonképpen mindenkivel beszéltünk, a parlamenti képviselőkkel Bernben, a kormány tagjaival, a Berni kantonnak az elnökével, és az ország el, elnökével is, a, Svisz, a svájci állam, álláspontról. És mint tudják, az utóbbi hét, hónapokban már ezzel, a, ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk. Úgy tűnik, hogy két megközelítés van. Az EFTA titkársággal többször tárgyaltunk, konzultáltunk a bizottsággal, az üzleti vállalkozókkal, és a svájci kollégákkal beszélve az a benyomásunk van, hogy hogy többen elégedettek a dolgok jelenlegi állásával, tehát nincs mit tenni, nincs feladatunk. Ugyanakkor a másik szélsőség, amelyet szintén hallottunk az Európai Unióban, az, hogy meg kellene próbálni másfajta kapcsolatot kialakítani a svájci kollégákkal, és vagy eszik, vagy nem eszik fajta megközelítést kellene alkalmazni. A svájciak nagyon büszkék a szuverenitásokra és a különleges kapcsolatukra az Európai Unióval. Ezek a kapcsolatok E, egy nagyon bonyolult kiinduló pontról e, e, indultak, startoltak, ugyanis ők visszautasították a megállapodást. Ők akartak tulajdonképpen erről tárgyalni, ők találták ki, de aztán utána mégiscsak leszavazták. Tehát most ez a helyzet. Azt hiszem, hogy nagyon pragmatikus megközelítést alkalmaztunk, és pedig, hogy megvizsgáltuk a státuszkót, és megnéztük, hogy hogy lehet rajta javasol, javítani. És ezt tulajdonképpen több módon meg lehet tenni. És ezek közül néhányat említetnék, hiszen ebből a legtöbb a jelentésben van. Megnéztük a támogató intézkedéseket, amelyeket Svájc hozott szerintünk, és az e- az Európai Bíróság határozatai szerint meg kell tennünk mindent, hogy meggyőzzük a svájci kollégokat, hogy arányosak legyenek az intézkedéseik. Amikor a belső piac funkciójáról van szó, akkor láthatjuk, hogy ez Svájcban is jelen van, és az emberek a felülvizsgálatását szeretnék. De minden esetre a belső piaci szabályoknak az egységes alkalmazásáról a legfontosabb. Ez nehéz kétoldalúan, de ezt kellene megpróbálni, ugyanis, hogyha nem egységesen alkalmazzuk ezeket a szabályokat, akkor nyilvánvalóan ez problémát jelent a kapcsolatok számára. Aztán bizonyos fajta rugalmasságra Eh, eh, rugalmasságra is van szó, különösen az egyének, a személyek mozgását illetően. De elgondolkodtunk arról, hogy hogy lehetne a határozatok végrehajtásának az, a szétesését megakadályozni, különösen a svájciak döntéshozatalban való részvételét illetően. Amikor beszélünk a svájci kollégákkal, de, kollégákkal, de amikor az európai kollégákkal is beszélünk, akkor az a meglátás, hogy javíthatunk a kapcsolatokon, a jelenlegi státiszkót figyelembe venne, és a belső piacot illetően hatalmas kérdések fognak fel felmerülni, és a svájci kollégák is tudatában vannak ezzel, ennek. Nem kell most ezeket fel sorolnom, köztük vannak a fogyasztói jogi irányelv, akkor a közbeszerzés, stb. Tehát bármihez is hozzányúlunk, az elektronikus kereskedelem is ezek közé tartozik, nagyon sok munkát kell elvégeznünk. Nos, a kétoldalú kapcsolatok keretében nagyon nehéz lesz a jelenlegi status quo-ból kiindulva foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a nagyon fontos kérdésekkel. Ezért a végső ajánlásunk a bizottság és a svájci kollégák véleményének meghallgatása után az, hogy a jövőt illetően meg kell vizsgálni az összes lehetőséget arra, hogy egy átfogó kétoldalú megállapodást kössünk az Európai Unió és Svájc között ugyanis nagyon nehéz lesz ezekkel a bonyolult ügyekkel, kérdésekkel foglalkozni a jövőben különben. Nyilvánvalóan ennek egy különleges megállapodásnak kell lenni, mert hát a kapcsolatok is különlegesek, de egy kicsit bátrabbnak kell lennünk. A magyarázatok, az indokolásban is szóltunk erről. A jelentésben szükség van azért egy ö, ö, olyan hozzáállásra, hogy ne csak prédikáljunk a svájciak kollégáknak, hanem valóban hangsúlyozok azt, hogy ez egy különleges kapcsolat, és mindkét oldalnak különleges figyelemmel kell fordulnia ezen kérdések fele. Tehát ez nem egy szokványos ország, amely egyszer már folyamodott a tagságért, hanem ez egy különleges kapcsolat, és be kell vonni a partnereket, és bebizonyítani nekik, hogy van még egy másik szereplő is, az EU delegáció tulajdonképpen azt a szerepet szolgálja, hogy ők a szerződés őrzői, ugyanakkor a parlamenti képviselők számára fontos a párbeszéd is. És azt hiszem, hogy a svájci kollégák nagyra értékelik, hogy itt az Európai Parlament egyik pártjának a vezetője is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Mint már említettem egy-két helyen, a meghallgatás és a látogatás után módosítom a jelentést, és aztán várom a kollégáknak a módosításait is, és az árnyék jelentéstevőkkel együttműködöm a kompromisszumok kidolgozásában, a mindenki számára elfogadható kompromisszumok kidolgozásában. Még egyszer szeretném megköszönni a titkárságnak, hogy segítettek a meghallgatás megszervezésében, és ennek a jelentős svájci látogatásnak a megszervezésében ennek voltak precedensei, de tulajdonképpen a jogi bizottság számára is ez fontos precedensként szerepel. És köszönöm a munkatársaimnak, és a jövő felé tekintek. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen Gacekovszki úrnak ez volt az első kihívásom elnöki minőségemben, kimondjam az ön nevét, amely nagyon bonyolult. A következő név nem lesz annyira nehéz. Finn név, Rembo úr, ez pedig rókát jelent finnül. Vulpes Kallida, latinaxi. Torella haluan... Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének is, Császkowski úrnak a nagyon kiegyensúlyozott jelentést. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés rámutat az Európai Unió, illetve a négy EFTA tagállam viszonyára. Kiemeli azokat az elemeket, amelyek lassítják a kereskedelmet az EU illetve az EFTA országok között. Számos találkozónk volt, számos magas szintű konzultációt folytattunk, és kiderült, hogy Liechtenstein, Izland és Norvégia közötti megállapodás a legegyszerűbb alternatíva. Figyelembe kell vennünk a svájci álláspontot. Ők arról döntöttek, hogy nem írják alá ezt a megállapodást. Hát ezzel együtt kell élnünk, még akkor is, hogyha nem annyira könnyű ez nekünk. A bilaterális kapcsolatokról szóló ajánlások nagyon pozitívak. Nem kell semmit mondanunk a svájciaknak, csak meg kell őket értenünk, el kell fogadnunk az álláspontjukat. Igazából semmi különlegeset nem tudok ehhez hozzátenni, de van néhány dolog, amely a megállapodások kihívásához kapcsolódik. Az egyik az az, hogy nagyon lassan hajtják végre az LGT megállapodást, azért, mert intézményi és strukturális okai vannak ennek. Rövidítenünk kellene az időt, amely eltelik a döntések meghozatala, illetve azok végrehajtása között. Ami pedig azokat az államokat illeti, amelyekre vonatkozik a megállapodás, kell mondanunk azt, hogy van egy nagyon hatékony eszközünk, amelyekkel fogalmatosan lehet a belső piaci kérdéseket. Ez nem kötődik a szolgáltatás irányába, hanem minden irányhoz kötődik ez. Köszönöm szépen a kitűnő munkát. Elnök, köszönöm szépen Repo úrnak. A következő felszólaló Jürgen Kreutzmann az ALDE részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! A jelentés üdvözlendő módon megpróbál egy dolgot elérni, amely nehéz. Hát Izlandot, tehát Norvégiát kihagyom, ezek a nem problematikusak a mi szempontunkból. A probléma inkább Svájccal van, és a jelentés készítő főként ezzel foglalkozik és szerintem jó, hogy rámutat a problémákra, például a szolgáltatás irányelvek, irányelvvel kapcsolatban, főként a Svájcban a európai szolgáltatásokkal szemben felbukkanó problémát illetően. Összességében meg kell állítanunk azt, hogy a meghallgatás is megmutatta azt, hogy a svájci parlamenti képviselők is elmondták azt, hogy nagyon nehéz javítaniuk a dolgon, mert Svájcnak olyan struktúrája van, amelyen nagyon nehéz felvenni, átvenni mindazt, amit az Európai Unióban eldöntenek. Tehát nem lehet azt, azt mondani, hogy vegyétek át egyszerűen az irányelveket, vegyétek át a bíróság döntését Svájcban. Ezt nem lehet mondani, hiszen van egyfajta alkotmányos joguk is, amelyet ellenőrizni kell. És ezen kívül az embereknek van az utolsó szavuk, tehát lehet, hogy egy referendummal sok mindent elutasíthatnak. Tehát ezért nagyon nehéz a svájciakat felszólítani arra, hogy hát vegyétek át az európai irányelveket. Ez nem működik így és ezt fel is ismerték, és ezért jónak tartom azt, hogy arra korlátozódunk, amely valóban lehetséges az EU-svájci viszonylatban, és ezt ki is fejezzük. Sokáig gondolkodtam azon, hogy lehetne még több mindent beletenni a jelentésbe az EU-Svájc kapcsolatokat illetően, és hát arra jutottam, hogy többet nem lehet tenni, mint amennyit itt ebben a jelentésben rögzítettünk, EU-Svájc viszonylatban, hiszen Svájc egy olyan állam, amely teljesen más struktúrával rendelkezik, mint az Európai Unió bármely tagállama. Így a jelentés szerintem nagyon kiegyensúlyozott, azokat a élesebb kérdéseket kivették a jelentésből, amelyek az első verzióban benne voltak, és amelyeket amelyek egy kicsit fel is bőszítették a svájciakat. Korábban van egy preambulum bekezdés, ahol felsoroljuk a problémákat, tehát szerintem kiegyensúlyozott lett ez a jelentés, és szerintem nem lesz itt nagy változtatás, nem lesz sok módosítás. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, köszönöm, hogy kivette a kicsit kényesebb kérdéseket, mert hogyha nem lett volna jobb az atmoszféra a Svájc, illetve EU között, az rossz lett volna, hiszen meg kell mutatnunk a problémákat, és ez fontos, és arra kell törlekednünk, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, és Rőle asszonyjal folytatjuk. Hát rövid leszek, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, és a mi részünkről semmilyen igény nincsen módosításra. Olyan sokat beszéltük már erről, olyan sok szakértővel, és minden megfontolás tartalmaz a jelentés, tehát nem hiszem, hogy lenne bármilyen fajta hiányosság, sőt, pont ellenkezőleg. Köszönöm szépen! Okay, thank you. Köszönöm szépen, a következő felszólaló pedig maga az elnökünk. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy átvette az elnöki szerepet tőlem ma délután, hiszen a japán parlamenti delegációval kellett találkoznom, hiszen fel kell tartani a jó viszonyt velük is. Főként fontos ez a mi szakbizottságunknak is. Lehet, hogy megismétlek egy-két dolgot, de azért szeretném megköszönni a jelentés készítőjének a, az energetikus munkáját, és Emlékezhetünk, hogy a múlt héten számos találkozónk volt a svájci elnökkel is, illetve a parlamenti képviselőkkel, a kormány tagjaival, és az nagyon sokat segített nekünk abban, hogy megértsük azokat a problémákat, amelyeket az európai belső piaci szabályozások jelentenek Svájc számára, és az elnök is elmondta, hogy milyen felelősséggel rendelkeznek a különböző kantonok, a föderális minisztériumok, de úgy gondolom, hogy az is érdekes volt, hogy a kantonok maguk is szeretnék erősíteni az együttműködést, és szeretnének sokkal közvetlenebb módon együttműködni az Európai Unióval, hiszen Svédországban azt láthatok, hogy a helyi hatóságok bizonyos területeken, a szolgáltatása területén például sok mindent maguk végeznek -e el. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez, ezt csak háttérként szerettem volna elmondani. Van egy pont, amelyet én vetettem fel a svájci kollégáknak a szolgáltatásokkal kapcsolatban, és nagyon furcsa választ kaptam erre, érdekes választ kaptam erre. Nem volt ez ellenséges, de azt mondták, hogy néhány kérdés, amelyet a szolgáltatás irányelv felvet, például, hogy elemezni kell az intézkedéseket, amelyek diszkriminálják a más országból származó szolgáltatókat. Ezek is a tagállamokon belül kicsit felszabadították az üzleti atmoszférát, és azt mondanám, hogy vannak olyan esetek a kantonok között, már most Svájcban, ahol problémák fogadnak ebből az irányelvből, hisz így a svájciak is megvizsgálták a saját ö, ö, szabályaikat, és lehet, hogy ezáltal a szolgáltatási irányelvvel fennálló problémák meg is fognak ö, szűnni. Ugyanígy például, hogyha valaki például Svájcban szeretne üzleti kapcsolatokat folytatni, akkor legyen egy kapcsolattartó pont, ez is fontos, és ez is nagyon fontos a az irányelv szempontjából. Tehát lehet, hogy egy rövid módosítót majd előterjesztek, azért, hogy erre felhívjam a figyelmet. Mert úgy gondolom, hogy eléggé jó reakciókat kaptunk erre, és hogyha a jelentés készítő egyetért ezzel, akkor nagyon örülnék. De úgy gondolom, hogy megvan az érdeklődés a megfelelő megközelítés irányába. És a második pont, amelyet felvetettek az EFTA országokkal, illetve LGT e országokkal kapcsolatban, például információ szolgáltást illetően nagyon fontos ez, és úgy gondolom végezetül, ahogy egy kollega is elmondta, hogy az IMCO kezdeményezése már nagyon eh, sikeres volt a kommunikáció irányába, és eh, úgy gondolom, hogy a jövőben is eh, be kell vonnunk a svájci parlamenti képviselőket ezekbe a parlamenti munkákba, annak érdekében, hogy ők is el tudják mondani az ő véleményüket, javaslataikat, és így is segítsük a belső piac terjesztését széles körben Svájc, illetve az LGT országokkal. Köszönöm szépen, Harbor úr. A következő hozzászólunk. Taylor asszony. Thank you, Madam Chair, and um, I'll be brief. Köszönöm szépen, én is rövid leszek. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek, a titkárnak és a múlt heti kitűnő programért. Amikor Kreutzmann úr a svájci demokráciáról beszélt, az nagyon jó, hogy elmagyarázta ezt, ugyanúgy az elnök úr is elmondta, hogy a saját rendszerükön is belül vannak arra lehetőségek, hogy megoldják a problémáikat. Azért is érdekes volt ez, mert van egy delegációnk, egy svájc foglalkozó delegációnk, illetve Izlandal, Liechtensteinnel foglalkozó delegációnk, illetve Gallagher úrnak a munkája nagyon jó volt elnökként. Ez nagyon érdekes az, hogy azok a kérdések, amelyekkel foglalkoztunk, és eh, nem delegációként mentünk oda, hanem szakbizottságként. Úgy vélem, hogy Rafael megfelelő egyensúlyt teremtett a jelentésében, és valóban az együttműködésre helyezte a hangsúlyt. Remélem, hogy ez az együttműködés folytatódni fog, és biztosíthatjuk azt, hogy előre lépünk, mert nem szeretném, hogyha megszavaznánk ezt a jelentést, itt utána pedig elfelejtkeznénk róla. Szerintem mindig is szem előtt kell tartani azt, hogy előre lépjünk ezzel, és meg kell tartani a kapcsolatainkat, kapcsolatba kell maradnunk azokkal, akikkel a múlt héten találkoztunk, és köszönöm még egyszer az elnyék jelentéskészítőknek, a, titká, a titkársának, illetve háború javaslatát is köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Weiler asszony következik. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nem szeretném megnehezíteni a kollégák életét, hiszen már is nehéz, de meg vagyok lepődve azon, az alapján, amit Kreutzmann úr elmondott, hogy mindig vannak nehézségek a, köz, a direkt demokráciát illetően, hiszen így nehezebb bizonyos dolgokat megvalósítani. A többi tagállamnál nagyon kevés a közvetlen demokrácia, de időnként előfordul ez, és emlékszem arra, hogy amikor tanácskoztunk, akkor még akkor egy másik szakbizottságban voltunk, amikor beszéltünk a munkavállalók mozgásáról a közép-kelet-európai országokból, akkor kellemesen csalódtam azon, hogy, a Svá- hogy Svájc sokkal nagyvonalúbban és gyorsabban járt el ebben a kérdésben, mint ahogy Németország vagy Ausztria, hiszen nálunk még nem teljes mértékben valósult meg a szabad mozgás, és Svájc már régóta foglalkozik ezzel, megnyitotta a határait, még akkor is, hogyha vannak bizonyos kisebb korlátozások. Tehát meg vagyok, meg vagyok lepődve. A jelentéskészítő minden nagyon jól csinált, de mégis szeretném a bizottság véleményét meghallgatni, ha ma nem is, de majd a végső vitánál arról, hogy ezeket az akadályokat, amelyek a közvetlen demokráciához, illetve a referendumokhoz kötődnek, ezeket hogy próbálják megoldani, hiszen mindannyian reménykedünk abban, hogy Svájc majd egyszer igazi tagja lesz az Európai Uniónak, és ez akadály lenne, ez akadály lenne, hiszen ez a Svájc alkotmányával is benne van. Itt nem csak a politikai jó akaratról van szó, hanem arról, hogy ennek súlyos következményei is lehetnek. Lehet, hogy az Európai Bizottság jogi szempontból valamit tudná ehhez fűzni. Thank you. I guess we will have that possibility later on. Köszönöm szépen. Lehet, hogy erre lesz még később lehetőségünk. Majd a bizottság felkészül erre a kérdésre. Schwab úr lesz a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Számomra és más kollégák számára is nagyon fontos ez a téma, hiszen személyesen is érintettek vagyunk ebben a kérdésben, és Tyler mondja, beszélt a Liechtenstein, Island, Svájc delegációról, ez azt jelenti, hogy számunkra nagyon-nagyon fontos ez a téma, egyfajta gyakorlat ez. Nagyon konstruktív az a jelentés, és egyetértek a kollégával abban, hogy a megfelelő megfogalmazás sikerült megtalálni. Lenne egy kérdésem a jelentés készítőjéhez is, hiszen voltunk a Svájcban, voltunk Svájcban, és ha jól tudom, nem az a helyzet, hogy a hetes pontban Svájc vagy az EGT országok kötelezték magukat arra, hogy végrehajtják a szolgáltatás irányelvet, hanem a keret irányelv, keret meglapodásból az következik, hogy a Svájc, Svájc nem hartja ezt végre. A 13-as pontban is megjelenik ez, tehát hogyha meg lehetne ezt változtatni úgy, hogy a végrehajtás szempontjából Svájcára nincsen fajta ö, jogi kötelezettség, tehát jól lenne, ha ezt megtennénk. A tízes pontnál pedig nem tudom, hogy most fordítási hibáról van-e szó, vagy a szóválasztás nem volt ö, szerencsés. Itt arról van szó, hogy a középső részében megállapítja a jelentéskészítő, hogy ezek az intézkedések és így tovább hogy főként a kis és középvállalkozások esetében gátolhatják a svájci szolgáltatásnyújtást. Szerintem az, hogy gátolhatják, ez egy kicsit rossz megfogalmazás. Lehet, hogy nem kellene ilyen keményen fogalmaznunk, szerintem ez nem megfelelő ez a megfogalmazás, és furcsának tartom azt, hogy a svájci intézményi kéréseket megelmítik az ötös pontban, a Svájc parlamentjét is erősen be kellene vonni az uniós jogalkotási folyamatba, itt erről van szó, de a 18-as pontban pedig igazából ezek a vegyes bizottságok, ezek zárt ajtók mögött tanácskozó, tanácsi bizottságok, szerintem jobban, hogy ezt is megnyitnánk, és nyilvános lenne ez annak érdekében, hogy az információkat megkaphassuk, hiszen gyakran nem kapjuk, nem kapjuk meg ezeket a tanácsi információkat. Összességében szerintem kitűnő ez a jelentés, és köszönöm szépen mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. Thank you. The next speaker will, will be Mrs. Köszönöm szépen, Gebhardt asszony következik. Äh, köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem is nagyon jó a jelentés, és nagyon jó kiinduló pontot jelent a munka szempontjából. Az ötös pontot szeretném megemlíteni, mert szerintem ez nagyon jó. Pontosan az EFTA országok esetében most nem annyira a Svájcról beszélek, hanem inkább az EFTA országokról. Nagyon fontos ez a pont számukra, hiszen nagyon fontos meghatározások vannak, amiket végre kell hajtaniuk, és szeretném azt, hogyha ők ezeket a jogszabályokat időben megkapnák, annak érdekében, hogy elmondhassák a véleményüket ezekkel kapcsolatban, és hogy időben tudják azt is, hogy mi vár rájuk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, és ezt mindenképpen tovább kell folytatnunk. Tudom, hogy a norvég kollégák számára is ez fontos, hiszen ezt meg is említették nekem a legutóbbi találkozónkon. Tehát szerintem nagyon jó, hogy ezt megemlítjük. Lenne egy kis kérdésem is a 16-os pontot illetően, és egy kicsit mosolyog is emiatt, hiszen az utolsó részben üdvözlik azt, hogy Svájcban figyelembe veszik a Cassi Dijon döntést a jogalkotásban. Most már tudom kívülről ezt a, a, ezt a bírói döntést, annyiszor olvastam már ezt az ítéletet, és különböző értelmezéseket hallottam azzal kapcsolatban, hogy mit is mondanak ezzel az ítélettel, és szeretném megkérdezni a jelentéskészítőt arról, hogy ő melyik értelmezésére gondol ennek az ítéletnek. Szeretném tudni azt, hogy mégis mire gondolt ezzel, mielőtt még egyet értenék, vagy nem értenék ezzel egyet. Nagyon sokat beszélnek erről, nagyon sok mindent bele magyaráznak ebbe, amely nincsen benne, tehát mindenképpen szeretném azt látni, hogy mire is gondolt ezzel kapcsolatban. Okay, thank you. Now we have the possibility to listen. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság képviselőjét Gripa urat fogjuk meghallgatni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget és mikrofont kaptam, illetve Traszkowski úrnak is szeretnék köszönetet mondani a munkáért. A bizottság már több alkalommal is elmondta, hogy az ilyen jellegű jelentéseket támogatja és nagyra értékeli. Tulajdonképpen már az álláspontunkat is kifejtettük. Ez a jelentés negatív és pozitív szempontból is feltárja a megfelelő aspektusokat az ágazati megállapodások kapcsán, amelyeket az EU Svájccal kötött meg. A jelentésben megjelennek a problémák is, azok a problémák, amikkel szembe kell néznünk ezen megállapodások végrehajtásakor. Most meg kell néznünk, hogy mi is a célunk. Az, hogy az AKI megfelelő alkalmazását elérjük. Hát ami ezeket a megegyezéseket illeti, ezek elég statikus jellegű megállapodások, ez azt jelenti, hogy az aki változásával nem mindig tartják a lépést. Ez viszont problémát jelent. És hogy miért is? Azért, mert a svájci gazdasági szereplőket ez elég nehéz helyzetbe hozza, és azt is meg kell néznünk, hogy az európai, illetve a svájci gazdasági szereplők között ne legyen semmilyen eltérés, ne legyenek privilegizáltak a svájci gazdasági szereplők az EU-sokhoz képest, hiszen ez nekünk nyilván nem érdekünk. 2008 óta nem sikerült semmilyen új megállapodást aláírnunk Svájccal, ami esetleg új piaci hozzáférést biztosítana. Gondolom mindenki tudja, hogy a 2008-as tanácsi következtetésekre gondolok, amelyek utaltak arra, hogy a Svájccal megkötendő jövőbeli megállapodásoknak ezt a piacnyitási aspektust is figyelembe kell venni. Egy új tanulmány is elkészült egyébként, és már most azt tudom elmondani, hogy nem fogjuk elfelejteni ezt a jelentést, mindenképpen foglalkozni fogunk ezzel. Nagyon időszerű, hogy ezzel a témával és ezzel a jelentéssel foglalkozzunk. Méghozzá azért, mert egyik oldalról ugye ott van a tanácsi munka. A tanács pontosan ezeket a 2008-as tanácsi következtetéseket fogja felülvizsgálni a jelenlegi év második felében az EFTA országokkal is, így Svájccal kapcsolatban is. És hasonló gondolkodási folyamat indult el Svájcban is erről a témáról. Tehát mind a tanács, mind Svájc foglalkozik ezzel a témával nem olyan rég megjelent a svájci gazdaság magánszektoráról egy tanulmány, és lesz majd a kantonok felelősségéről és szerepéről is egy jelentés. Várjuk ezeket a jelentéseket, és várjuk a megváld jelentést is, ami valamikor a nyáron készül el. Az EU számára tehát egyértelmű, hogy milyen paraméterek mentén dolgozunk, és reméljük, hogy amikor ezek a jelentések elkészülnek, akkor nagyobb elkötelezettségre és lehetőségünk lesz majd a jövőben. Nyilván nagyon sok kérdésben a svájci hatóságok döntenek, és azt is ők fogják majd elmondani, hogy hogy szeretnék, hogy milyen formát öltsenek a mi kapcsolataink velük. Van itt még valami, amit szeretnék hangsúlyozni, olyas valami, amit az egyik parlamenti képviselő is említett előttem. Arról van szó, hogy a politika alakításban és a döntések meghozatalában hogyan vesz részt Svájc. Van ugye az aki automatikus elfogadása, ez ugyanígy történt Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinen, azt kell most megnéznünk, hogy Svájccal kapcsolatban ugyanezt kívánjuk-e alkalmazni. Tehát tulajdonképpen az aki automatikus elfogadásáról van itt szó, mint eljárásról. Csak hogy Svájccal a három említett országhoz képest elég statikus jellegűek a megállapodásaink, tehát ezek a megállapodások nem követik rugalmasan az akit. Volt egy kérdés amihez egy kicsit jobban fel kellett volna készülnöm, nincsenek nálam a megfelelő adatok, információk azzal kapcsolatban, hogy a direkt demokrácia esetleg milyen uh, problémákat vethet fel a belső piaci szabályok alkalmazásában. Svájccal meg kell még vitatnunk ezt a közvetlen demokráciára vonatkozó kérdést, hogy nekik mi az elképzelésük. Egyébként szerintem semmilyen probléma nincs azzal, hogy a svájci polgárok részt vegyenek a döntéshozatalban, csak azt kell megnéznünk, hogy ezeknek a meghozott döntéseknek milyen hatásuk és következményük lehet. Vannak egyébként már Svájccal olyan megegyezéseink, amelyekben szerepel a giotin záradék, ami arra vonatkozik, hogyha Svájcban egy népszavazáson nemleges válasz születik, akkor hogyan kell eljárni. A svájci hatóságokkal meg fogjuk nézni ezt az aspektust, és meg fogjuk nézni, hogy ezt hogyan kell majd figyelembe venni. De természetesen ez nem egy önálló aspektus, nem egy önálló terület, hanem az Európai Unió általános értékeivel és érdekeivel egyetemben kell ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen, és még egyszer mondom, hogy várjuk a már általam említett tanulmányokat. Köszönöm. Köszönöm szépen és köszönjük szépen az előadónak is. A Cassis de Dion eljárásra szeretnék még utalni, és hogy önök ezt hogyan értelmezik. Hát a Cassis de Dijon döntést nem nekem kell értelmeznem. Itt van ugye számos más bírósági döntés, amit szintén figyelembe kellene még vennünk. A jogi szakértőink különbözőképpen foglaltak egyébként állást a Cassis de Dijon ügyben. Azt azért elmondanám, hogy elég fura helyzet alakult ki, mert a svájci bíróságnak nem kell alávetnie magát ennek a döntésnek. Tehát vannak Svájcban olyan európai jogszabályok, amit figyelembe, ven, figyelembe vesznek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy az árucikkek szabad áramlásával kapcsolatban, de nem kell, hogy figyelembe vegyenek jogilag kötelező érvényel minden európai bírósági döntést. Ezzel kapcsolatban vannak problémák, mert nincsen teljes jogbiztonság, és nem ugyanúgy értelmeznek minden svájci bíróságok, mint az európai bíróságok tulajdonképpen a svájci bíróságok egyre többször idézik az Európai Bíróság döntéseit, és a svájci bírák, amikor döntést hoznak, akkor felhasználják az európai bíróságok már meghozott döntéseit, ami nagyon pozitív jelnek tekinthető. Sok esetben történt tehát utalás az Európai Bíróság döntéseire, többek között a Cassis de Dijon döntésre, ami a kölcsönös elfogadás elvén alapul a svájci bírák is szeretnék az uniformitást megvalósítani, és ezért utalnak egyre többször az európai joganyagra. Ez egyfajta garanciát jelent, de természetesen az egységes alkalmazásra még azért nem várhatunk, de gyakorlatban mégiscsak azt látom, hogy a problémák ellenére az egységes alkalmazás azért valamennyire megvalósul, mert a svájci bírák elég nyitottak. Ami a négyes és ötös pontokat illeti, a tájékoztatást, az információt, itt van a Lisszaboni szerződés. A Lisszaboni szerződés több tájékoztatási lehetőséget hoz létre a parlamenten belül, és a mi szakbizottságunk is él ezzel a lehetőséggel. Többet hívunk meg nemzeti parlamenti képviselőket, hogy gyümölcsöző vitát folytassunk velük. És amennyiben megvan ez a szoros kapcsolat az EA országokkal és Svájccal, akkor az ő nemzeti parlamentjükkel is minél hamarabb konzultálnunk kellene, hiszen nyilván ők is részt vesznek a jogalkotásban és a döntéshozatali folyamatban. Ami pedig a döntéshozatali eljárásokat illeti, tulajdonképpen leginkább saját magunkra gondolunk, és a saját kollégáinkra. Nyilván ez volt Norvégiával kapcsolatban is a helyzet, ugyanígy kellene eljárni Svájccal, meg kellene hívni az ő nemzeti képviselőjüket ide, hogy velünk találkozzanak, hogy a mi nemzeti képviselőinkkel találkozzanak. És most Lisszabon óta ugye az együttdöntési eljárás kicsit átalakult, és ez azt jelenti, hogy egyre több döntés születik itt ebben a házban, úgyhogy kicsit megnyithatnánk a kapuinkat szélesebbre. Tízes pont, Andreas. A válaszom igen a szolgáltatásokkal kapcsolatban megfelelő diplomáciát kell folytatnunk, és talán itt egy kicsit keményebben is fogalmazhatnánk, ezzel egyetértek, meg fogom ezt kísérelni. Ami a specifikus megjegyzéseket illeti, azt hiszem, hogy mindegyikre reagáltam, várjuk a módosító indítványokat az árnyékjelentéstevőkkel együtt dolgozom majd a kompromisszum jegyében. Ja, és szeretném elmondani, hogy vannak dolgok, amiket én magam fogok megváltoztatni. Ugyanis két hónapja készítettem el ezt a szöveget, és azóta volt Svájccal egy konzultációnk, úgyhogy néhány dolgot fogok én is változtatni. Nem alapvető dolgokat, csak néhány jövőre vonatkozó alapvető célkitűzést, keretet szeretnék rendbe tenni. Ugyanis nagyon sok mindent kell elvégeznünk, nagyon sok munkánk van, így a jövőre nézve a menetrendet egy kicsit pontosabban ki kell dolgoznom. Remélem, hogy a svájci fél is így vélekedik majd erről. Még egyszer köszönöm szépen a módok, módosítók előterjesztésének határideje június 7, utána összeülök remek árnyék tevőimmel és megvizsgáljuk a beküldött módosítókat. Ezeket tényleg nagyon részletesen és komolyan meg fogjuk vizsgálni. Köszönöm szépen mindenkinek, mondja az elnökasszony, ezt a remek vitát. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a módosítások előterjesztésének határideje június 7-e délután 6 óra. Akkor most le is zárjuk a nyilvános részt, és a koordinátorok folytatják majd a munkát. Mindenkinek kellemes estét!